mielőtt az Európát átszelő falakat ledöntöttük volna és megnyitottuk volna a határokat. Európaiként már is eh, neves filmművészeti alkotásokkal nőhettünk fel, és ez egy közös hátteret, közös örökséget jelent számunkra, európaiak számára. És ennek fényében adjuk át a filmdíjat. Mint három jelölt film, amelyet remélem, hogy meg is tudtak nézni az utóbbi hetek során, feliratozásra került mind a 24 nyelven, és megtekinthető mind a 28 uniós tagállamban. Vitákat tartottak 46 különböző városban, gyakran ö, szinkron tolmácsolással, és a Creative Europe finanszírozta ezt a programot. Mindenkinek köszönöm szépen az ennek keretében elvégzett munkát. A forgatókönyvírók, illetve a rendezők közvetlen párbeszédet folytathattak a nagy közönséggel. Mielőtt átadnánk a díjat, mindenkinek köszönöm az elvégzett munkát, köszönöm a rendezőknek, hogy eljöttek a mai ünnepségre, és nagyon nagy öröm, amikor a műveket láthatjuk a mozikban. De ne felejtjük, hogy ez csak a csúcspontja annak a rengeteg munkának, amelyet befektettek, és gyakran kockázatos is ez a tevékenység, hiszen a színészek, rendezők, forgatókönyvírók jelentős kockázatot vállalnak ezekkel az alkotásokkal, és bátran kell kiállniuk ezekkel a művekkel. Gyakran az aktuális téma kényelmetlenné teszi a filmnek az elkészítését. Például a kreativitásért, illetve a véleménynyilvánítás szabadságáért is gyakran ki kell állnunk ennek keretében. Az Európai Parlament pedig a jogokat mindig is kiemelten fontosnak tartotta, például a szellemi tulajdonról szóló irányelv egy jó megoldás, amit sikerült megalkotnunk, és a nemzeti jóváhagyás, ratifikálás is hamarosan bekövetkezik. Ami a Lux filmdíjat illeti. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a vélemény nyilván itt a szabadságát segít megőrizni, és ezért is örülünk, hogy itt vannak ma körünkben az alkotók. Questa è la busta. Itt van előttem a boríték, és most kinyitom. És a nyertes a God Exists Isten létezik, és a neve Petronye. Stuger Mitevska. Tehát a Lux díj nyertese a film eh, alkotócsapata. I actually I prepared something. Van egy előre megírt szövegem, amit fel szeretnék olvasni. I ask you for a patience, sorry, it's very... A türelmüket szeretném kérni. Nagyon izgalmas pillanat következik. Tehát Petrunia. Petrunya dacos. És az ő ellenállása és bátorsága érinti meg az emberek szívét. De végül is az igazságért folytatott küzdelme hat meg, érint meg minket mélyen. A macedon politikusok mindig azzal kritizálnak, hogy túl politizált filmjén vannak, és ez igaz is. Alkotóként a társadalombeli eltérések érdekelnek, ez az én kötelességem, hogy őket bemutassam, és a problémákról szóljak, amelyekről senki nem mer szót emelni. Végül is, hogy tudunk szebb jövőt építeni, hogyha nem nézünk szembe a jelennel. Ehhez pedig teret kell, hogy kapjunk, hogy a véleményünket szabadon kifejthessük, kifejezzük. És ezt kérem önöktől, politikusoktól. Az alkotók, szerzők nevében Európa minden tájáról arra kérjük önöket, hogy az alapvető emberi jogunkat tartsák tiszteletben, a szólásszabadságunkat, a véleménynyilvánítás szabadságát. Oleg Szentszov járt itt tegnap. Öt évet töltött börtönben. Ezt nem szabadna megengedni a mai világunkban. Soha többé ne fordulhasson ilyen elő. És az alkotók, művészek, politikusok világa itt ér össze, és a közös cél, megismétlem, hogy a szabadságunkat megőrizhessük, és szabadon kifejezhessük a véleményünket félelem nélkül. Nő vagyok, macedon vagyok, európai vagyok. És valóban hiszek Európa jövőjében. És hogy ez a szolidaritáson, a befogadáson, és nem a kirekesztésen fog alapulni. Je suis Je suis une femme. Je suis macédonienne. Nő vagyok, macedon vagyok, európai vagyok. És Európa jövője a szolidaritáson és a befogadáson alapul, nem a kirekesztésen. Köszönöm szépen! Folytatnunk kellene, mert vannak még más nyerteseink is. De. Yes, you have time for a lot of photos. Lehetőséget kell, hogy adjunk másoknak is. Tehát gratulálok a Petrunyának, nekem nagyon tetszett ez a film, de három győztesünk van Úgyhogy én most azt mondanám, a második nyertes, vagy hát az egyik nyertes. Cold case Hamas. A Cold case Hamasod, gratulálunk. don't leave. És kérek mindenkit, hogy ne menjen ki, mert van még egy harmadik díj is. A harmadik nyertes egy csodálatos film. Tudom, hogy nagyon sokat vitáztunk róla itt a házban is, de a harmadik díj. <laughs> We know it all. The... Ezt már mindannyian tudjuk, ez a The Realm Rhino, tehát megkérném az alkotókat, hogy jöjjenek ide.